Pros... Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! És kérem, hogy foglalják el a helyüket. Przystąpimy do głosowania. Hamarosan kezdjük a szavazást, de mielőtt elkezdenénk, megadnám a szót Korácsa Bilt asszonynak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan áll az a parlamenti um, vizsgálat,